Hölgyeim és uraim, mindenkit szeretettel üdvözlök, elkezdjük a mai ülést. Megbeszéltünk egy időpontot mára, és a bizottságot fogjuk bombázni részletes kérdésekkel a világűrrel kapcsolatban. Remek kolléga javaslatára már egy első vitára sor került, és kiderült, hogy még rengeteg kérdésünk van, amit tisztázni szeretnénk. A bizottság óriási érdeklődést mutatott, és ez abból is sajnos most nincsenek azonban túl sokan jelen. A bizottság itt van. Néhány kolléga írásbeli kérdést is benyújtott, a bizottság eh, tudott erre készülni, nem általánosságokról szerettünk volna beszélni, hanem speciális témákról, és kedves kollégák, ha egyetértenek velem, akkor én először megadom a bizottságnak a szót, azért, hogy a kérdéseinkre, amelyeket feltettünk, válaszolhassanak, utána pedig megadom majd a kérdés felvetésre a lehetőséget. Ferhoff úrnak fogom megadni a szót, és azt kérem tőle, hogy térjen ki azokra a kérdésekre, amelyeket a kollégák írásban benyújtottak. Köszönöm. Ferhoff úr, parancsoljon. Good, good morning. Um... Jó napot kívánok, kedves elnök úr! Köszönjük szépen, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy eljössünk a mai ülésre. Általános bevezetésként a felvetett írásbeli kérdésekre a következőkkel kezdeném, és utána a részletekre fogok kitérni. Először is valószínűleg fontos meg jegyezni azt, hogy fontos a saját helyzetünket tisztázni, az ecnos és a Galileót, ezek infrastruktúrák, és a tanács, illetve a parlament néhány évvel ezelőtt határozta el ezek felállítását, és mindenki számára világos az, hogy az EU a plusz értéket teremti meg a két program számára. Ezek túl bonyolultak ahhoz, mint sem, hogy nemzeti szinten meg lehessen ezeket valósítani. Technológiai szempontból kulcs, pontosságú infrastruktúrákat biztosítanak, és az európai gazdasághoz nélkülözhetetlen struktúrákat az EU 2020-as stratégiájába kiválóan illeszkednek, egy zöldebb és kapcsoltabb gazdaság és növekedés megvalósítása érde- érdekében, illetve az éghajlati változás és a mobilitás kapcsán is. Egészen eddig a teljes beruházás közszféra részéről az EU és az Európai űr, ügynökség keretében 6,4 milliárd eurót tett ki 2004 és 2013 között. Tíz éves tanulmányok foglalkoztak a nemzetközi megállapodásokkal, egy átfogó kormányzási kerettel, és ezeket már magunk mögött tudhatjuk. Elég hosszú útat sikerült megtennünk, és a rendszerek megvalósítása költséges volt. Az ECNOS működőképes, és az év végéig tanúsítványt kap. A régi közlekedésben a Galileót most kezdjük felállítani, és a jövő évtől tervezzük, hogy ez működőképes legyen. Call hoztunk létre, és az jövő évi beindításhoz a világ számos pontján alakítottunk ki központokat, tehát nagyon sok munkát végeztünk már. A hosszú távú célokat is szem előtt kell tartanunk. A Galileo és az ECNOS nagyon fontos beruházások, és az Európai Unió Unió szempontjából az Európai Unió ezzel a saját eszközeibe fektet be, és nem a költségvetés külön pontjaként szerepelnek. Nagyon fontos, hogy az európai szolgáltatásokat kiterjesszük, amelyeket a mezőgazdaságban, hajózásban, közlekedésben használni lehessen. A széndiokszid csökkentés szeretnénk csökkenteni a repülési időt, a hatékonyságot növelni, és eh, a költségeket csökkenteni illetve a hajózásban, a menedzsment költségeket és a közlekedésben is csökkenteni szeretnénk. A Galileóval két fontos szakasz áll előttünk. Először is az eredeti konstellációt hogyan tudjuk megoldani, hogyan tudjuk felállítani, illetve mire van szükség hosszú távon a megfelelő működtetéshez. Az első fázis még előttünk áll, és erről döntenünk kell, arról, hogy vagy gyorsabban és kevésbé költségesen valósítjuk ezt meg, vagy pedig lassabban és nagyobb költségek árán. A gyorsabb megvalósítás és az alacsonyabb költségek plusz finanszírozást tesznek szükségesé, ez pedig nem könnyű feladat, különösen a mostani válságban. A második szakaszban ez az operációs szakasz a teljes felállítás után, hogyan tudjuk meggyőzni a felhasználókat arról, hogy hosszú távú elkötelezettséget vállaltak a rendszer minimális működtetéséhez. Tehát nagyon fontos, hogy használjanak bennünket a felhasználók, illetve a jelzéseket is. Nem szükséges külön megemlíteni azt, hogy az Airfasz, a KLM és a Lufthansa nem fognak olyan eszközökbe beruházni, amelyeknek nincsen tanúsítványuk, és nem fognak beruházni, amennyiben nem bíznak meg évtizedeken keresztül a rendszer megfelelő működtetésében. A Galileóhoz 27 műholdra van szükség, amelyeknek bármikor működőképeseknek kell lenniük, függetlenül attól, hogyha a működésbeli problémák fellépnek, a közbeszerzéssel vannak problémák, tehát 27 műholdnak kell működőképesnek lennie folyamatosan, a plusz műholdak pedig csak az állomány növelését teszik szükségesé. Tehát 27 műholdra van szükségünk, teljességen működőképes műholdra. Már most elkezdtük, illetve 18 műhold felállítását elkezdtük, és ez a típusú konstelláció csak 95%-ban fog működni, az idő 95%-ban, tehát egy évben, egy évben három hét idő alatt nem látja el a fogadókat megfelelő szignálokkal ez a rendszer tehát százszázalékos lefedettséget nem tudunk egyelőre biztosítani, csak 95 százalékosat a Galileo a biztonságot biztosítja, az energia, a kormány bizonyos szegmensei számára, a gazdaság, a békefenntartás, a többi számára. Politikai elkötelezettségre is szükség van a Galileo esetében, beruházásokra, azért, hogy ezek a rendszerek működőképesek maradhassanak, és a kormányoknak ehhez kell tartaniuk magukat. Összefoglalva, az ECNOS és a Galileo központi elemei mindannak, amit az EU a vállalkozásoknak és a polgároknak biztosítani tud, most pedig a hosszú távú gondolkodást kell elkezdenünk. Elnök úr, Engedje meg, hogy térje, kitérjek néhány kérdésre, amelyet kaptam. Azt gondolom, hogy összesen 14 kérdést kaptam, kérdéskört, és megpróbálom ezeket megvalósul, megválaszolni. Az első kérdés az EU mennyiben függ a műholdas pozícionálástól és a navigációtól, költséghatékonyság elemzések mit mutattak, illetve a transeurópai hálózatokkal összefüggő beruházásokkal való összevetés mit mutat a műhold navigáció. 2010-ben 17 milliárd eurónyi beruházást tett tett szükségessé. Ezt számos fél vállalja közösen. A műholdas navigációk nagyon stratégiai szektorokat érintenek a gazdaságban. A tanulmány a GPS időbeni jelzéseire is alapul, és a telekommunikációs hálózatok nagymértékben függenek a GPS rendszertől. A szinkronizálásra szükség van a hálózatok esetében, amelyben ezek nem szinkronizáltak, kikapcsolnak. Az áramkiesés miatt a gazdaság körülbelül 1000 milliárd um, USA dollárnyi kiesést jelent évente. Nagyon fontos, hogy a minimális szolgáltatások, a problémák, illetve az elektromos áram kiesése esetében, illetve a GPS kiesése esetében is megmaradjanak. Költséghatékonyság elemzést eh, elkészítettük, eh, és készül majd egy középtávú áttekintés, nagyon sok adatot gyűjtöttünk, a műholdas navigációról, illetve ennek hatásáról a gazdaságra. A transeurópai hálózatokkal való összevetésben szeretnék egy egyszerű hasonlatot tenni. A műholdas navigációs programok visszafordulás, úgymond a bevétel, amely ezekből származhat, sokkal magasabb. 40%-os ez a Galileo esetében, és 7-8 százalékos ez a, az arány a transeurópai hálózatok esetében. A bizottság csak civil területeken szeretne, szeretné használni ezeket a rendszereket, vagy pedig békefenntartásra is ezt a kérdést is megkaptam. A döntés majd a parlamentet illeti, illetve a parlament és a tanács együttesen döntenek arról, hogy mire fogjuk ezeket a rendszereket használni. Egyelőre polgári rendszerként, polgári ellenőrzés előtt, alatt álló rendszerként tekintjük ezt, de az, hogy ez valóban mit jelentene, különböző értelmezései vannak. Minden bizonyal vannak olyan területek, ahol úgy érezzük, hogy a védelemnek is megvalósíthatónak kell lennie. Szeretnék megemlíteni valamit, a hadseregek szokványos közlekedésre való felhasználását. Ez létezik, tehát nem hiszem, hogy nekünk lesznek problémáink a mi rendszereinkkel. Tehát az, hogy mi számít katonai felhasználásnak, és mi nem, ez is fontos kérdés. Nyitott még az, hogy másra is használjuk-e majd ezeket a rendszereket, mint csak polgári célokra. Mint említettem, a parlament és a tanács fognak erről közösen határozni. A bizottság nem sokára elkészít majd egy javaslatot a PRS jelzésekről, és egy jogi eszközre teszünk ezzel javaslatot, amelyet megkap majd a tanács és a parlament is, és erről lesz majd egy vita, hogy a PRS szignálokat mire fogják felhasználni, kiférhet ehhez hozzá, illetve hogyan szervezzük meg magunkat. A tagországok is végeznek beruházásokat, meg fogjuk őket kérdezni a PRS használatát, ról, illetve hogy ebben mennyibe érdekeltek. A kormány szolgálatok szintén érdekeltek lehetnek ebben. A védelem bizonyos területeit, a polgári védelmet is érintheti mindez, és számos más területet. A rendszert megfelelő védelemben kell részesíteni. Ez egy nagyon fontos infrastruktúra, érzékeny jellegű. Éppen ezért a biztonsági aspektus sem szabad mellőzni. Éppen ezért a megfelelő intézkedéseket is meg fogjuk hozni, annak érdekében, hogy a rendszert megfelelően védjük. A harmadik kérdést, amit kaptunk, a következő volt. Az Egyesült Államok a GPS harmadik generációján dolgozik, Oroszország is igen aktív a navigációs rendszerek kidolgozásában, Kína, Kína is megelőzte már Európát ez ügyben. Mit kell tennie az EU-nak azért, hogy versenyképes legyen a navigáció területén. Az Egyesült Államok valóban mindannyiunk előtt van ezen a területen. A két F műhold, kettő F eh, műholdas rendszert most indítják el, és a GPS 3-at jövőre, vagy az az követő években hogy pontosan mi a mi időzítésünk, hát ez, erre még várni kell. Nekünk is megvan a magunk menetrendje, az Egyesült Államokban is megvan ez, de ők is általában késlekednek. Hogy pontosan hogy alakulnak a dolgok, az egy, egyes fázisok mikor kezdődnek, ez majd a későbbiekben derül ki. Ugyanakkor le kell szögeznem azt, hogy az európai navigációs kérdések, viták az Egyesült Államokat, Kínát és Indiát arra késztették, hogy ők is előre haladjanak ebben a témában. Tehát az európai társadalmi vita hatására ezek az országok is rádöbbentek arra, hogy mennyire fontosak a navigációs rendszerek, illetve vagy a polgári használatuk is, használatuk fontossága is egyre nő. Ha itt Európában a Galileót és, a, és az Agnos szolgáltatásait ki akarjuk fejleszteni, akkor nem szabad elfelejteni azt, hogy egyéb rendszereknek milyen előnyei vannak. Galileo a második alternatív rendszer, Véleményem szerint nem szabad azt elvárnunk magunktól, hogy a GPS-t rövid távon megelőzzük, vagy kikerüljük, úgyhogy mindenképpen realisztikusan kell erről gondolkodni. Még nagyon komoly munkát kell végeznünk, egyezményeket kell kötni az Egyesült Államokkal, hogy Egyesült Államok iparát meggyőzünk arról, meggyőzünk arról, hogy a Galileo valóban a követendő út. Az új ö, orosz rendszert is mostanában véglegesítik, és nem sokára a kínai rendszer is elkészül. Egyébként a kínaiakkal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy ne, nem tudjuk pontosan, hogy mit szeretnének elérni, nagyon gyorsan haladnak a fejlesztésekkel, de nem egyértelmű a róluk kapott információ. Az lenne a feladatunk, hogy megfelelő piaci részesedést biztosítsunk a Galileónak, éppen ezért a lehető leggyorsabban kell megtenni a fejlesztéseket. A negyedik kérdés a kérdés az volt, hogy a Galileo nyújt majd kereskedelmi szolgáltatásokat, illetve ezzel elősegíti-e versenyképességi helyzetét? Az, az egyéb rendszerek nem igazán gondoltak a kereskedelmi szolgáltatásokra, és a PRS szolgáltatás is elég eltér az egyéb országok rendszereitől a van egy olyan szolgáltatás, vagy olyan módozat a Galileóban, amelyekre mások nem gondoltak, ez a keresési és illetve megmentési szolgáltatás. Ez különböztet meg minket tehát a többiektől. Arra a döntésre, vagy határozatra jutottunk, hogy a nyílt szolgáltatások kompatibilisek lesznek a GPS-sel. Hány műholdas, műhold működtetésére elegendő, elegendő a költségvetés, illetve elegendő ez a rendszer az a független európai navigációs rendszer kialakításához. Jelenleg a hat munkacsomagból háromra adtunk jóváhagyást. Ez egy 85 milliós szerződés, aztán egy 565 milliós szerződés műholdakra, illetve a különböző rakétákra 399 millió eurós szerződésről van szó. Egyéb költségek is előre láthatóak a fellövéssel kapcsolatban. aztán a műholdas ellenőrzéssel kapcsolatban ezeket a szerződéseket is idén odaítéljük, valószínűleg nyár után. A jelenlegi költségvetés 18 műholdra ad lehetőséget, ez a említett 14 plusz még 4 műholdat jelent, illetve azt kell tisztáznunk, hogy a kezdeti operációs kapacitás mit foglal majd magában. Nyílt szolgáltatások, a kereső, illetve megmentő szolgáltatás, illetve a PRS jelzés. A kereskedelmi, illetve a repülés biztonsági szolgáltatásra ez nem lesz elegendő, ugyanakkor lehetőség lesz ezen területeken a kutatásra. Ezt a szolgáltatás, vagy ezeket a szolgáltatásokat az idő 95%-ában tesszük elérhetővé. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt körülbelül három hétig nem lesz elérhető szolgáltatás, hiszen a vevőkészülékek nem lesznek képesek a jelekvételére. A Galileo rendszer 27 műhold, illetve a földi irányítók rendszere. Nem azt jelenti, e, ez azt jelenti, hogy ezt a 27 műholdat úgy kell elképzelni, hogy a, hogy a 27 műhold tevékenysége hozzá járul az egész rendszer tevékenységéhez, ebből tevődik össze. Ha mondjuk valaki egy autót vesz, vagy autót rendel, az senki nem mondja kétségbe, hogy egy autónak négy kereke van. Galileónak történetesen pedig 27 műholdja van, és mind a 27-re szükség van. Nem arról van szó, nem ilyen típusú kérdés. E, egy kérdés maradt még nyitott, az, hogy hány pótkerékre van szükség. Jelenleg úgy véljük, hogy három ilyen plusz műholdra lenne szükség, de talán növekedhet ez a szám még. A teljes működési kapacitást kell minél hamarabb elérni. A felhasználók, a piac ezt várja, hogy ki tudják fejleszteni a felhasználói készülékeket. kezdeti időpontokban nem lesz tökéletes, a, vagy nem lesz teljes a felhasználói, illetve a működési kapacitás, ezért kell középtávú célkütőzéseket is megszabni. A kockázatkezelése vonatkozik a következő kérdés, hogyan lehet a konstelláció felépítését hatékonyan megtenni, illetve Nagyon fontos az is, hogy tudjuk egy ilyen nagy rendszer esetében, hogy milyen kockázatokkal számolhatunk. Nem lehet kizárólag a költségekről beszélni, hiszen a költségek nagyon komoly kockázatokat takarnak, és hogyha ezek megjelennek, akkor azok pluszköltséget generálnak. Úgyhogy véleményem szerint a költségeket és a kockázatokat összességében kell látni. Hogyha egy rendszert fejlesztünk, annak mindig lesznek kockázatai, mindig lesznek hibák, technológiai problémák, egyes elemeket ki kell cserélni. Ezek általános dolgok. Jelenleg például az EOFE e, műholddal kapcsolatban technológiai vagy technikai gondunk van, hiszen az egyik eleme nem működik. Nyilván más a következménye annak, hogyha az egyik műszaki elem nem működik, illetve ha az egész rendszer nem működik. Ezért is gondoltuk úgy, hogy egy nagyon komplex kockázatkezelő rendszert fejlesztünk ki, az európai űrhajózási ügynökséggel együttesen tesszük ezt. Elnök. Elnézést de azt kell mondanom, hogy az időkeretünk azért véges, úgyhogy szeretném kérni, hogy egy kicsit ráncsa össze, mert ti, a mondókáját, mert 10 órakor szavaznunk. Nyilván nagyon szeretném, hogyha részleteiben válaszolna a feltett kérdésekre, de szeretném kérni arra, hogy egy picit tartsuk magunkat az ezt Tudom, hogy ez nem könnyű. Köszönöm szépen, akkor következő kérdéscsoportot érnék át. A műholdak dupla forrásainak kérdéscsoportjára. Van-e tehát szükség különböző eszközökre, két forrásra van-e szükség, mint például a műholdak esetleg, vagy a fellövéssel kapcsolatos eszközök, vagy valamilyen alternatíva is felmerül-e. Nyilván mind a kettő költségekkel jár, a cél mindenképpen az, hogy amikor esetlegesen valamilyen nehézség, valamilyen kockázat lép föl, akkor erre tudjunk reagálni és csökkentsük ennek a mértékét. Mit fog a bizottság tenni annak érdekében, hogy a navigációs rendszerét a 30 műholddal megfelelően tudja működtetni. Nyilván a megfelelő büdzsére van szükség, ehhez jelenleg tárgyalások folynak a működéstől, de nyilván tudjuk, hogy a jelenlegi gazdasági pénzügyi válságban nagyon nehéz a pénzügyi ciklusban egyéb finanszírozási forrásokat szerezni a megfelelő működtetéshez. Következő kérdés a megvalósítás határidejével kapcsolatosan lesznek-e késlekedések, és akkor áttevődik-e a megvalósítás a következő pénzügyi keretre. 2012 ben rosszabbak az előrelátható kilátások, ezért három évre valószínűleg el kell tolni a projektet. És Amennyiben ez így lesz, akkor megvan a kockázata annak, hogy a lehetőségeinkkel nem tudunk élni. Egyébként vég, végeredményben a költségek is csak növekednének, amennyiben itt késlekedés lenne, hiszen az idő pénz, és most már kiszámoltuk, hogy mennyi lenne a költség. További kockázatok is fennállnak, hiszen hogyha a gyártás leáll, akkor az igény hiánya azt fogja hozni magával, hogy elbocsátásokra kerül sor, és a szakértelem is elveszhet, amelyet aztán nagyon nehéz lesz pótolni. Mint ahogyan tehát már mondtam, a jelenlegi pénzügyi finanszírozás tárgyát képezi a tárgyalásoknak a bizottságon belül, és pótlólagos finanszírozási forrásokról döntés fog születni. A következő kérdés az ütemezés a műholdak fellövését illetően. Jelenleg a fellövéseket 2011 közepére, illetve a második csapat <laughs> szatellit vonatkozásában 11 végére lett betervezve. Nyilván itt részben arról is szó van, hogy azért van szükség erre az erőltetett menetre, mert mi is nyomás alatt állunk. A 14 első FOS műhold 2012 vége előtt kerül fellövésre, 2013 során, illetve 2014 elején. Bízom abban, hogy ez az ütemezésnek megfelelően fog majd lezajlani. A 18 műholdra vonatkozóan a határidő 2014 első fele. Következő kérdés, hogy mennyi pénzeszközön lesz szükség annak érdekében, hogy a következő pénzügyi keretből hosszú távon is biztosítható legyen a szatellit műholdalas rendszernek a megfelelő működése. Nos, vannak becslések, hosszú távú működésre vonatkozóan a Galileo és az ECNOS vonatkozásában is, illetve az erendék vonatkozásában átlagosan 750 millióban gondolkodtunk évente a következő 30-40-50-100 évre vetítve. 2009 és 2010-re Tehát nyilván vannak ennek költségvetési kihatásai, hiszen ha megkívánjuk vásárolni ezt a rendszert, akkor lehetőleg alacsony áron szeretnénk ezt nagy volumenű szerződésekről van szó, tehát nagyon magasak lesznek bizonyos éveken keresztül a kötelezettségvállalások. Jelenleg ez nehézséget ö, okoz majd a költségvetésben, és meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk majd kivitelezni a terveket. Amennyiben úgy látjuk, hogy nem tudjuk kivitelezni, akkor a szerződésektől el kell állni, de hát megint csak költséges lesz a rendszernek a visszaállítása. A 750 millió per éves költség a Galileo és az EKNOSZ tekintetében, nos erre vonatkozóan, hagyd mondjam el, amerikai összehasonlításban, egy milliárdba kerül a GPS rendszer évente. És itt nem két rendszerről van szó amerikai vonatkozásban, hanem csak egyről, a GPS-ről. Tehát ez azért egyfajta ö, keretet mutat, hogy mennyibe kerülnek az ilyen rendszerek. Azt hiszem három ö, re, kérdés van még. 95-ben az a döntés született, hogy a GPS egy közjavunk, az amerikaiak így gondolták, miért késlekedik Európa hasonló megközelítéssel. Most én úgy gondolom, hogy a Galileót PPP keretében megfelelő forgalommal mindenképpen fenn lehetne tartani, ez volt a megközelítés, de ez nem tűnik realistának. Van természetesen egy piaca ennek a rendszernek, 50-70 százalékos kihasználtságot tudna felmutatni, de a PRS-nél ez nem így van, itt van egy probléma, mert a közlekedési miniszterek azt mondták, hogy a PRS-ért fizetni kellene. Viszont a felhasználók úgy gondolják, hogy nem az ő asztaluk ezért fizetni, hiszen az állam már finanszírozza ennek a rendszernek a működését és fenntartását. Azt gondolom, hogy az egyetlen szol, szolgáltatás, az a kereskedelmi szolgáltatás, amire itt most számítani tudunk, és hát mint ahogyan tudják, elhangzottak a számok, nem lesz elegendő ez a költségvetés azért, hogy fent tudjuk tartani a rendszert. Ebből persze megfelelő következések levonandóak, és az államnak is, és a kormányoknak is meg kell szervezniük magukat, hogyha valóban fenn akarják tartani ebben a formában a rendszert. A globális ö, navigációs rendszereket a GPS-en keresztül az amerikaiak dominálják, hogyan lehetne az európai ipart is egy kicsit ö, mozgósítani, hogy a saját részét kivegye ebben a folyamatban. Nyilván az infrastruktúrális beruházásokat megfelelően fel kell mérni, és itt is számokat mondanék. Az előre látható piac itt globális megközelítésben a következő években várhatóan 200-240 milliárd euróra tehetők. Az európai ipar mindig is azt mondta, hogy egy harmadát szeretné megszerezni ennek a piacnak, tehát ez 70 milliárd eurónak felel meg éves szinten, és ez volna a célkitűzés az európai ipar számára. De mit teszünk? Nos, először is fontos volna a saját rendszerünkbe beruházni. 170 mill 750 milliót jelentene évente beruházásként, de ezen felül egyrészt az R&D vonatkozásában ugye az európai világűr ügynökségtől is várunk forrásokat, és hát ugye szembeállíthatóak majd ezek a költségek a, az amerikai költségvetéssel, 200 és 500 milliós nagyságrendben gondolkodunk évente. Az RND-be való beruházás hasonló nagyságrendű kellene, hogy legyen, és ezek, ezeket a, az izának, illetve a kormányoknak kellene biztosítaniuk. a kínai hatóságok közbelépésére hogyan reagál Európa és a kapcsolatokat Európa és Kína között, ezt megronthatja, ami az internettel kapcsolatban történt. Nyilván a két régió közötti kapcsolatokat a versenyképesség az meghatározta. Az USA és Európa is megoldásokat keres, multilaterális és bilaterális szinten is a probléma megoldására. Bilaterálisan októberben folytatódnak majd a megbeszélések Bécsben, az ENSZ égisze alatt, és bilaterálisan júliusban is e, az EU részéről lesz egy tárgyalás. Bízunk benne, hogy lesznek megoldások. Nyilván, ha nem így lesz, akkor meg kell fontolnunk, hogy a működési koncepciót Galileo vonatkozásában hogyan tudjuk áthidalni, hogy működőképes maradjon. Nyilván ezt érdemes megtenni, és ezért bizonyosak vagyunk, hogy van megoldás. A legideálisabb megoldás nyilván az volna, hogyha Kínával meg tudnánk állapodni. Barozó levele és a kínai miniszterelnök válasza is jó irányba mutat. Én azt gondolom, hogy itt kecsegtetőek a kilátások. Elnézést kérek, hogy egy kicsit hosszabbra nyújtottam, elnök úr, de szerettem volna részletesen válaszolni. Köszönöm, mondja az elnök. Nagyon fontos, hogy tényleg választ kaptunk, de hát tízkor szavazzunk kell, úgyhogy Odi úrnak adom meg a szót elsőként. Merci, monsieur le président, et merci. Elnök úr, köszönöm szépen a részletes magyarázatokat. A bizottság képviselője előtt meg szeretném ismételni azt, hogy az Európai Unió nagyon sok ügyben megbukott. A Galileo a magánszéra bukását jelzi, utána újból elkezdtek ezzel foglalkozni, és fontos, hogy ezt újból kézbe vegyük. Köszönöm a magyarázatokat még egyszer. Azt gondolom, hogy a bizottságnak meg kell erősítenie azt, hogy ez sikerülni is fog nekünk. Semmi nem volna rosszabb, mint egy további sikertelenség. Az a benyomása az embernek, hogy a Galileo konkurenciában áll a GPS-szel. Hogyha a G 20 szeretnének egy olyan szabályozást hozni, amely az egész világot illeti, illetve érinti, akkor miért ne lehetne az amerikaiakat ebbe bevonni, és közös rendszerek kidolgozásán fáradozni az amerikai barátainkkal, ahelyett, hogy itt verseng, versengünk egymással. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen a bizottságnak a nagyon érdekes és átfogó válaszait. Néhány dologra nem kaptunk választ. Milyen kockázatai vannak az úgynevezett solar flare rendszernek? És végezetül egy korábbi vitán a bizottsággal kiderült az, hogy az a nehézségünk Kínával, hogy a kormány, illetve a felszabadító hadsereg Kínában nem működnek együtt, és a PLA volt a további probléma, függetlenül attól, hogy a kormány minek ad hangot. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni a bizottságot. Lamberts kolléga, parancsoljon, köszönöm szépen. Én is reagálni szeretnék arra, amit Jean-Pierre az imént mondott. A bizottságnak meg kell erősítenie bennünket abban, hogy sikerülhet ez a projekt, de én nem gondolom, hogy ez sikerülhet. Túl sokat várunk a bizottságtól. Amit itt hallhattunk, az az volt, hogyha nem sikerül az adott milliárdokat évenként beruházni, akkor nem fog a rendszer működni. Nekem az a benyomásom, hogy le vagyunk maradva, késlekedésben vagyunk, és nem pusztán ezekről a projektekről van szó, hanem az ITER-ről is, nincs elég pénzügyi eszköz, és a következő kérdést kell feltennünk. Vagy a saját tempónkban haladunk tovább, és azonnal elkezdjük a munkát, elkezdjük a rendszer felállítását, vagy hagyjuk az egészet. A kérdés a következő. Készek vagyunk egyáltalán arra, hogy ezt a feladatot megoldjuk. Nem 5-10 évre, hanem hosszú távon. Azt gondolom, hogy mindent az asztalra kell tenni, és aztán meghozni a döntést. Én nem vagyok biztos abban, hogy ehhez minden megvan. Erről kell a vitát majd a tanácssal folytatni. Körülbelül fél úton járunk, és én nem érzem jól magam. Természetesen nem mellőzhetjük az operabilitást. De ha tényleg tovább akarunk haladni, akkor ez azt jelenti, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket nem tudunk figyelembe venni. Én nem tudom, hogy mit tegyünk. Köszönöm. Nibler asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Két megjegyzésem van. Először a bizottságnak köszönetet szeretnék mondani, és az az érzésem, hogy a bizottság kitűnő munkát végez. Nagyon bízom önökben, és úgy érzem, hogy ezt jól menedzselik. A második tartalmi jellegű kérdésem, és itt csatlakoznék ahhoz, amit Odi és Lambert kollégák, Lambrecht kolléga már elmondtak. Egy fordulóponthoz érkeztünk, és Európai Parlamentként tudnunk kell azt, hogy mit akarunk. Hogyha a saját műholdas navigációs rendszert akarunk, akkor lendületesen, gyorsan, politikailag is meg kell teremtenünk az előfeltételeket azért, hogy ez a rendszer mi működőképes legyen, és számomra az a legfontosabb, hogy legyünk tisztában a költségekről, amennyiben növekednek a költségek, úgy ezek kerüljenek világosan elénk, ideje korán, ne azért, hogy ma és holnap tervezni tudjunk, hanem hosszú távon is tisztában kell lennünk a költségekkel ma délután az ITRÉ-vel is lesz majd egy vitánk, és hogyha hihetek a sajtó híreknek, miszerint mindez 2,4 milliárdba fog kerül, helyett 7 milliárdba fog kerülni az ITER projekt, akkor igenis tisztáznunk kell azt, hogy minden egyes projektnél milyen irányba haladunk, illetve hol kell európai szinten fellépnünk azért, hogy nemzetközileg is megálljuk a helyünket. Köszönöm, Krisztián Élen. Támogatni szeretném mindazt, amit Nibler kolléganő és Lambrecht kolléga mondtak. Egy fordulóponthoz érkeztünk, a középtávú áttekintés, a közvélemény úgy értékeli, mint hogyha fellazultak volna a szempontok költségvetési szempontból. A hetes kutatási keretprogramról tudnunk kell, hogy ez egy több éves program, és úgy teszünk, mintha már a nyolcas kutatási keretprogramról beszélünk, és én vagyok az egyetlen még megmaradt tárgyaló a trialógusban, és kiderült, hogy a költségvetés ezt nem fedezi számokról. Tárgyalunk olyan számokról, amelyek a hetes kutatási keretprogramon, és ezen belül a világűr részben nem szerepelnek. A bizottságnak is fel kell gyorsítani a munkáját, és még a nyári szünet előtt nem pusztán egy akármilyen áttekintést kell készítenie, hanem számokat kell letenni az asztalra. Hogyan hozzunk döntést, ha nincsenek számok? Az ITER uh, szempontjából a kormányzók tanácsa hogyan hozzon döntést konkrét számok nélkül, és nem lehet középtávú áttekintést sem készíteni mindenről. Nem tudom, hogy ez hogyan működjék a tervezett jelenlegi költségvetés keretein belül. Köszönöm. Ferhoff úr négy percben parancsoljon, válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm, elnök uram ha megengedi, akkor csoportosítanám a kérdéseket. Ami a Solar Flare kérdését illeti, hát mindent megteszünk annak érdekében, hogy plusz finanszírozás legyen elérhető. Azért mondom, hogy mindent megteszünk, mert még nem született meg a döntés a bizottságból. Az előző fázis költségei körülbelül, plusz költségei körülbelül 600 millió euróra rúgnak, ezt még ugye az Európai űrhajózási ügynökség generálta, és fölmerült az, hogy ezt hogyan kéne pótolnunk. A, ezzel kapcsolatos terveket mi nem tudtuk, fel, nem tudtuk elfogadni, de hogyha nincs megfelelő finanszírozás, akkor le kell állítani a projektet. Tehát ez 600 millió pluszköltség. A másik probléma a műhold fellövők kérdése. Ezzel kapcsolatban becsléseket készítettünk az ügynökséggel, illetve tagállamokkal 2007-ben. Az elmúlt két évben egyébként 80%-kal megnőtt a fellövések költsége. Ez is körülbelül 600 millió pluszköltséget jelent. Máshogy, mint fellövő készülékekkel nem lehet műholdakat fellőni. Elméletileg elképzelhető, hogy olcsóbb fellövőket szerezzünk be, de ennek biztonsági megfontolásai is vannak, tehát ez nem elfogadható, illetve hát Európában megvannak a fellövő készülékeink, megvan a fel, fellövőket készítő cégünk, ezzel kapcsolatban vannak VTO normák is. Van egy szerződésünk az Ariana Spassa, tehát elég bonyolult a helyzet. Az ezzel kapcsolatos költségek tehát 1,2 milliárdot jelentenek, ez pedig nagyon nagy falat. A belső számadatok szerint plusz 1,5 milliárdra lenne szükség, millióra lenne szükség, ez az előző 1,2 milliót jelenti, plusz a kutatás és fejlesztés adatok újrakezdését, hiszen ezt le kellett állítani 2007-ben ebből a, ebből a büdzséből 400 milliót át kell csoportosítani az előbb említett költségekre. Tehát a felvevők kívül a rendszer többi költsége nem növekedett, elég jól sikerült a, az árakat alakítani, a tárgyalásokat ilyen irányba folytatni az elmúlt években. Ilyen szempontból tehát a bizottság úgy véli, hogy kivitelezhető a program, megvannak az eszközeink, a technológia megfelelő, a műholdak fent vannak, a különböző központokat most alakítjuk ki, úgyhogy elég jók a lehetőségek, semmi, oka, semmi okot nem látunk arra, hogy leállítsuk ezt. Arról kell csupán döntenünk, hogy mikor, mikortól legyen működőképes a rendszer. Ez pedig nem akármilyen döntés. Nem arról, ugye ez előbb a ö, saját eszközeinkről beszéltünk, az ITER-nél viszont nem ez a helyzet, ott ez egy nemzetközi projekt. A Galileo viszont saját anyag, saját eszközeinkből hoztuk létre, ezt máshogyan kell vizsgálnunk. A kérdés az, hogy a hetedik vagy a nyolcadik kutatási programból finanszírozzuk ezt, hogy lehet plusz finanszírozást szerezni. Még maradt egy-két megválaszolatlan, megválaszolatlan kérdés, Odi úr kérdése például. A GPS-sel összeegyeztethető -e ez a rendszer? Ezt a kérdést egyébként föltettünk az amerikaiaknak néhány évvel ezelőtt, és egyértelmű volt a válasz, nem akarnak közös rendszert az amerikaiak. Úgy véljük, hogy azért, mert a GPS-sel legfőképpen katonai céljaik vannak, és fönn, akarjuk, fönn akarják maguknak tartani azt a lehetőséget, hogy bármikor katonai célokra használhassák ezt. Egyébként ez jelenleg is történik, a GPS jelek vételével gondok vannak jelenleg Afganisztánban, és ők ezt egyedül önállóan szeretnék megoldani. Próbáljuk azt megvalósítani, hogy a lehető legnagyobb mértékben működjön az interoperabilitás a GPS és a Galileo között. Az a terv, hogy ezek ezek a lehető, lehető legnagyobb mértékben megvalósuljanak. A napkitörésekkel kapcsolatban is kaptam egy kérdést. Ez a lehető legnagyobb veszély az, a e, IT rendszerekre a Földön. Úgy véljük, hogyha a GPS meg tudta oldani ezek, az ezzel kapcsolatos problémákat a múltban, akkor a Galileo is képes lesz majd erre. Még egy kérdés a kínaiakkal kapcsolatban. A felszabadító hadsereg nagyon nagy részt vállalt a program megvalósításában. Most már a kínai miniszterelnök válaszolt Barozó levelére, úgyhogy úgy tűnik, hogy javul a helyzet. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr, köszönöm szépen. Szerettem volna megkérde, megköszönni a sok új információt, és azt az egyértelmű választ is arra, hogy mennyire konkrét például egy fellövés költsége, nyilván lehet költségeket minimalizálni, de ezek szerint van egy tényező arra is, hogy hogyan lehet csökkenteni a műholdak fellövését. Köszönjük szépen a beszámolót, lezárnánk ezzel ezt a napi rendi pontot, és áttérnénk a szavazásra. Gut. Jó, darf ich... Äh, akkor térjünk át a szavazásra. Feltételezem, hogy mindenki elhozta magával a szavazókártyáját. Ha nem, hát akkor pehjük volt. Elsőként szavazzunk a Nemzetközi Megújuló Energiaügynökségről. Bizonyára emlékeznek, hogy 2009. októberében már döntést hoztunk erről. Arról, hogy csatlakozunk az alapító okirathoz. Megvizsgáltuk azonban a jogalapot, az egyszerűsített eljárás keretében jutottunk határozatra. Mindenkinek megvan a Dossziéjában az anyag, készen állnak, vagy vannak még problémák? Talán egyszerű volna, hogy a helyet foglalnának, mert akkor jobban átlátom. Majd én is, hogy hol is tartunk a szavazásnál. Nos, tehát az állásfoglalási tervezetről elektronikusan fogunk szavazni. Megnyitottam a szavazást. Oh, gibt's eine Frage? Pro- van kérdés? Van valamilyen probléma? Rendben vannak? No, tehát megnyitottam a szavazást. Nem működik? Hát, te jó Isten! Három néppárti szavazattal több van a kelleténél, a szocialistánál, a szocialistáknál meg nem működnek a szavazó ö, kártyák. Hát nem is tudom, mit tegyek ebben a helyzetben. Lehet, hogy érdemes onnan megpróbálni egy másik rendszert nem működnek, azok sem? Hoppá, akkor a bal oldalon egyáltalán nem működnek a gépek. Úgy tűnik, hogy a szavazógépekkel gond van a bal oldalon, nincs áram. No, it is not, it is not true because we have 46 cards inserted. Also 48 Karten sind drin, also 48 kártya azért működésben van, tehát valami nem stimmel. Lehet, hogy önök nem látják, de én szerintem működnek. Na, próbáljuk meg akkor. Nem olyan nagy probléma ez. Lezárom a jelen a szavazást. Tehát akkor nézzük. 44 szavazatból 43 látják az eredményt. Megszavazták. Nem működik az egyik oldalon, kettennek, nem tudtak szavazni, tehát 46-47. A szocialistáknak a szavazatát majd hozzáadjuk. Jó? fontos ez, hiszen Európában mindenki szeretné tudni, hogy mit is cselekszünk. Térjünk akkor át a következő jelentésünkre, a Szóza Wagner jelentés. El is kezdhetjük. Egyes kompromisszumos módosítóval kezdjük. Ki támogatja, ki nem. Van-e tartózkodás? Elfogadtuk. 12-es módosító következő, ki támogatja, ki nem, tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk,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 ellene tartózkodás elutasítva. Szóbeli kiegészítés, módosító Róte úrtól, ki tudja támogatni, ki nem, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Harmincas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös a következő oldalon mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37-es, PC1-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37-es, PC2 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39-es, ki támogatja, ki nem, tartózkodás elfogadtuk. 37-es harmadik része mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette két részben szavazzunk, első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5. oldalon 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os a következő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es ki támogatja, ki nem, tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk, 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 54-es mellette mellette tehát, ellene, elutasítva. 55-ös, ki támogatja, ki nem támogatja, tartózkodik, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51 es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 64-es mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 65-ös mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 66-os mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene. Ellene kiszavazott? Hagy lássam a kezeket még egyszer? Köszönöm. Elutasítva. 76-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdések következnek kettes, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos kompromisszum ki támogatja, ki nem, tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences mellett ellen kiszavaz, itt tartózkodik, elfogadtuk, egyes mellette ellene tartózkodás tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Most jönnek a különböző vélemények. Kulturális szakbizottság egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mi ez itt a kettesnél? Négyesre térünk át, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ötös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ugrunk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette, ellene tartózkodás, és ezt is elfogadtuk. Imkó vélemény, egyes, ki támogatja, ki nem, tartózkodik, elfogadtuk, kettes mellett kiszavaz, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk, négyes mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, nyolcas mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, kilences mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Juri vélemény, hármas mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. A júli 11-esről nem kell szavaznunk, mert itt különböző vélemények hangzottak el. A jelentéstevő úgy gondolja, hogy ez már lefedésre került a 8-assal. Most a következő, amiről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe vélemény egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas ki van mellette, kit nem támogatja tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös mellette tartóz, ö, ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor a végszavazás következik elektronikusan megpróbáljuk újra. Megnyitottam a szavazást. Egy néppárti szavazattal több van, nem, hárommal, három kártyával több van. A szocialistáknál nincs elektromosság, nem működnek a szavazógépek, nincs energia, itt abba is hagyom akkor inkább. Jó, lezártam a szavazást. 45, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plusz szavazat az, az igeneknél, úgyhogy elfogadtuk. Gratulálunk! Elnézést, majdnem elfelejtettem. A Kállász jelentésre térünk át. Megvannak a dokumentumok, tessék. Egyes kompromisszum ellenem, tartózkodás elfogadva. Második mellette ellene tartózkodás lezárva. 16-os mellette ellene tartózkodás lezárva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 mellette ellene tartózkodás lezárva. 20-as két részben. Első rész mellette, ellene tartózkodás, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette, Huszonkettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 33 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 34 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 35 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 39-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette, szóbeli módosítással mell ellene tartózkodás elfogadva, 42 első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 45 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 46 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 46 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 46 47 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a következő az 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva,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 A végső szavazás következik, megnyitom a szavazást. Egy néppárti szavazattal több van, vagy esetleg kettővel? Clear and... Világos az eredmény. Gratulálunk! Ezzel elfogadtuk a jelentést, köszönöm szépen. Ezzel magunk mögött tudjuk a szavazásokat, köszönöm szépen. Gratulálok minden kollégának, folytatjuk a napirendi pontok megtárgyalását. a kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! A kutatási társadalom szeretné a szabályok egyszerűsítését és a pénzügyi felelősségre vonás szabályainak egyszerűsét. 9000 kutatá- kutató kéri azt, hogy egyszerűbbek legyenek az Európai Unió kutatási finanszírozási szabályai igény van a javításra, illetve a kutatási um, finanszírozás és a streamlining összefogására. Jelentésünk időszerű, különösen azért, mert most kezdtük el a hetes kutatási keretprogram áttekintését, illetve elkezdtük a nyolcas kutatási keretprogram előkészítését. Remélhetőleg a mezőgazdasági támogatásokra, illetve ezen a területen a kutatásra tudjuk építeni további munkánkat. Három fő témáról szeretnék beszélni. Először is össze szeretném foglalni a bizottság jelentését, felhívnám a jelenlegi ajánlásokra a e, figyelmet, amelyet az ITRE munkacsoportja alakított ki a hetes kutatási keret programmal kapcsolatban, illetve összefoglalom azokat a javaslatokat, amelyek a kutatási keretprogramok egyszerűsítésére irányulnak. A bizottság jelentése. Nagyra értékeljük a bizottság erőfeszítését, azért, hogy a kutatási keretprogramban a terheket levegyük az érintett, érintettek válláról. Szeretnénk eh, mi is egyszerűsítést, és fontos, hogy kreatív módon történjen a reform. A bizottsági jelentés nagyon jól kidolgozott, és lehetőséget biztosít a prioritások kidolgozására, illetve lépésenkénti megközelítést javasol a problémák kezelésére. Három szintje van az egyszerűsítésnek. Először is a jelenlegi szabályok keretében az egyszerűsítést, másrészt a szabályok elfogadása a jelenlegi költség alapú rendszerben, a harmadik pedig egy esetleges jövőbeni egyszerűsítés. Mindez radikálisabb és átfogóbb szabályváltoztatást és módosítást tesz szükségessé. A fő kritika három aspektusra vonatkozik a javasolt módosítások, a részvételre és a finanszírozásra vonatkozóan nem világosak. A bizottság bizonyos intézkedéseinek egy része a pénzügyi szabályozás módosítását is szükségessé teszi. És vannak olyan szabályok, amelyek nem tesznek szükségessé további módosításokat a pénzügyi szabályozásban, illetve a részvételre vonatkozó szabályozásokat illetően aggaszt az eredmények és a finanszírozás közötti kapcsolat, amelyre a bizottságot javaslatot tesz. A bizottság a kutatási programok finanszírozásának megváltoztatását javasolja, de én azt gondolom, hogy a változtatásokat tüzetesen át kell gondolni, és nem pusztán administratív eh, motívumok, illetve eh, szempontok alapján, hanem az innováció érdekeinek megfelelően kell ezeket elvégezni. Lehet, hogy kevésbé kockázatosabb projekteket lehetne részrehozni, és a piackutatások eredményeinek megfelelőbben kidolgozott kutatásokat támogatni. A kitűnőség támogatása nélkül a kutatásban nem valósulhat meg az innováció. A bizottság javaslatot tekintve a következőket szeretném még elmondani. A jelenlegi szabályozások módosítására van szükség, Támogatom az értékelések kidolgozását, illetve a, egy IT platform létrehozását, és fontos, hogy mindenki azonos módon értelmezze és alkalmazza a bizottság szabályait, és minden program esetében ugyanez legyen érvényben. Annak érdekében, hogy optimalizálni lehessen az időszakot, a pályázati időszakot két javaslatra tesz, két dolgot javasol a bizottság. Lehet, hogy meghosszabbodhat a benyújtási e, időszak mindezzel. Nagyon fontos, hogy ezt az időszakot a benyújtásig optimalizáltan használhassák ki a pályázók. Egy nyitott szkím lehet, hogy jó példa lehetne a megvalósítás területén. A bizottság javaslatot jónak találom, és ez segíteni az egyszerűsítés. A bónuszik, bónuszok használata általában eh, hasznos, de ezt a gyakorlatot nem lehet általánosítani. A kutatások kezdeti szakaszait a partnereknek kell finanszírozniuk, illetve a kis kutatási központoknak, kis és középvállalkozásoknak, ők külső forrásokra támogat, támaszkodnak a kutatások nagy részénél. A jelenlegi költségalapú rendszerben támogatom az általános beszámolás és számlavezetési eljárásokat, illetve szabad választást kell biztosítani minden kedvezményezett számára, hogy az általános költségeit is el tudja számolni. Támogatom ugyanazoknak a finanszírozási eljárásoknak az alkalmazását, amelyek a teljes finanszírozási rendszerben kell, hogy megvalósuljanak. Azt gondolom, hogy különböző számítási módszereket kell alkalmazni az egyetemek, kutatóközpontok és az ipar szereplői esetében, hiszen ezek különböző költségeket vetnek fel. Az előfinanszírozás gondolata üdvözlendő, és az általány bevezetése más közvetlen költség esetében szintén hasznos, de a személyes költségek esetében az általány bevezetését még tüzetesebb elemzésnek kell alávetni. A bizottság javaslata, miszerint a, biz- a tagországok esetében véleményeket kell kidolgozniuk, azt gondolom, hogy erről még fontos vitát folytatni. Nagyon fontos, véleményem szerint az, hogy a tagországoknak legyen lehetőségük a tüzetes felülvizsgálatra. Az etikai értékelés pedig nem szabad megszüntetni. Szeretnék néhány megjegyzést tenni a bizottság által javasolt három opcióról. Az első, az általány bevezetése a közvetlen eredmények keretében csökkenthetni az administratív feladatokat, de lehet, hogy eh, ehhez eh, nehéz tárgyalásokra lenne szükség. A legjobb erőfeszítések koncepciója egyenlőre homályos, mint finanszírozási alap. A második opció az általány bevezetése, egy plusz versenyelemet is bevezethetne, ez pedig pozitív. Fontos, hogy ne tegyenek a konzorciumok túlvállalásokat, és ennek az opciónak egy további hátulütője az, hogy a, a konzorciumok által megvált, megvalósított projektek esetében ők társfinanszírozást valósíthatnának meg. Az általánya esetében a néhány egyetem kizáródna ebből a lehetőségből, és néhány kis és középvállalkozás is. A nagy bizalom e, szintén fontos, és ez csökkenthetné az administratív költségeket. Az Európai Kutatási Tanács is támogatja ezt. Ezt az opciót szintén mérlegelni lehet eh, egészen addig, amíg minden egyes érintett felelősséget vállal. Ennek hátulütője az lehet, hogy az új szereplők nehezen kerülhetnek be ebbe a rendszerbe. Uh, turning now to... Most a munkamenetről szeretnék beszélni. Uh, ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy az ITRE munkacsoportja már számos ajánlást fogalmazott meg, és természetesen ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni a jelentésünkbe. Ezzel kapcsolatban lenne néhány általános ajánlásom. Ne eredmény alapú megközelítést alkalmazzunk, ahogy azt a bizottság javasolja, hanem egy tudományos alapú megközelítést, a pénzügyi kontroll részét ennek a megközelítésnek el kéne egyszerűsíteni. Nagyon fontos lenne az, hogy egyszerűbb legyen az EU kutatási alapjainak működése, és ez mindenképpen jót tenne az Európai Parlament a mentesítésben már kérte is ezt. A harmadik dolog, nagyon fontos az, hogy minden esetben jelöljük meg, hogy kellenek-e változtatások a pénzügyi tervben, vagy a szabályokban. Az összes olyan változtatás, amely az egyszerűsítést célozza meg, üdvözlendő, Nagyon fontos az is, hogy a kis és középvállalkozások számára is megtegyük, vagy létrehozzuk egy általános rendszert, amely megkönnyíti a feladatukat. Tehát az egyetemek részére, a kutatóközpontok részére és a KKV-k részére ki kell dolgozni az egyszerűsített szabály, szabályokat úgy vélem, hogy az Európai Kutatási Alapban olyan megközelítést kell kidolgozni, amely leegyszerűsíti a számvételi, számviteli szabályokat, illetve a kockázatot is mindenképpen számba veszi. Illetve figyelembe kell venni azt is, hogy a nemzeti hatóságok milyen dokumentumokat tesznek elérhetővé. Ilyen módszerekkel, illetve a jobb IT hozzáférésekkel mindenképpen javítani lehet a hatékonyságot. Jó lenne, hogyha az összes projekt felelős, EU projekt felelős megmaradna egy projekt kifutási idején. Tehát ugyanazzal a, ugyanazzal a projekt felelőse futna végig a program. Nagyon jó lenne az is, hogyha a kifizetés határideje lecsökkenne. Jó lenne, hogyha a bizalom valósulna meg, a bizalom elve, tehát hogy az Európai Unió és a tudományos világ tudományos, ö, kölcsönösen bizalommal viseltessenek egymás után iránt, illetve hogy a kockázatokkal kapcsolatban is kidolgozzunk egyfajta módszert, amely mind a két fél számára lehetővé teszi azt, hogy, hogy hatékonyan tudjunk együttműködni, és nagyon jó lenne, a Európa az üzlet és a tudományos világ számára meg létrehozná a kutatás melegágyát. Köszönöm szépen. Ganz herzlichen Dank und äh, die Nagyon szépen köszönöm. Cortines asszony kért elsőként szól. Muchas gracias, señor. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni, és tényleg őszintén gratulálni kollégámnak, Kárvályó hogy pontosan tudja, hogy mit jelent a kutatásfejlesztés, pontosan érti -e ezt a világot, ennek a apró momentumait, és hogyha nem jól működik a kutatásfejlesztés, annak katasztrofális eredményei lehetnek. Pontosan ezért adok neki igazat, és ezt a múltkor meg is mondtam a e, biztos asszonynak, hogy ugyanúgy, ahogy a Beatles forradalmat jelentett a, a zenébe, ugyanilyen forradalomra lesz szükség. Nem kell mindent megváltoztatni, hiszen az nem biztos, hogy jót tesz az ügynek. Ez zavarhoz vezetne. Nagyon jó lenne, hogyha az átláthatóság megnövekedne, illetve gyorsabban kerülnének kifejezetésre az EU-s források. Carvalho asszony azt ajánlja, hogy kisebb projekteket támogassunk, a bizottság éppen ellenkező módon gondolkozik. 20 25 egyetemet csoportosító projekteket támogat a, támogat a bizottság. Több száz millióba kerülnek ezek a projektek, és nem mindig van meg a megfelelő eredmény. Véleményem szerint sokkal kisebb programokat kell támogatni. attól tartok, hogy a bizottság nem veszi figyelembe döntéseik hozatalánál azt az egyszerű tényt, hogy nincs elegendő kutató Európában. Sokszor az ösztöndíjak, a kutatói ösztöndíjak részét képezik mag- magának a projektnek, a világ többi részén. Európában ez nem így van, tehát megkap egy egyetem egy projektet, még sincs olyan professzor, aki ezt folytatni tudná, vagy aki tevékenykedni tudna. Az Egyesült Államokban nemrégiben kezdődött el egy master, master képzés, vagy mesterképzés az orvos kutatók képzésére. Az orvosokat egyébként képzik kutat, klinikai vizsgálatokra, klinikai kutatásokra, de ez nem maga az orvosi kutatás, tehát ez nem az alapkutatás. Tehát indult ilyen irányú képzés. Tehát nagyon fontos lenne, hogy kisebb projekteket támogassunk, hogy odafigyeljünk arra, hogy nincs elég kutató, illetve, hogy a kutatásban nincsenek határok. Gyakorlatias hozzáférés, vagy gyakorlatias megfontolásokat kell érvényesíteni. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Kolléga Csukákis. Csukákis. Szakalász képviselő következik. Köszönöm szépen. Karvajó asszony nagy tapasztalata arra utal, hogy erőfeszítései nem voltak hiába valóak, és rövidesen munkája meghozza a gyümölcsét. Hadd mondjam el, hogy eléggé kétségbejtő az Európai Unió helyzet ezen a területen. a, a kutatási projektek levezetése, az egyszerűsítés, a kiválósági központok, a modernizáció, a finanszírozás, az egész rendszer lebonyolítása. Úgy tűnik, hogy nem egyeztethető össze az elképzeléseinkkel, hiszen Európa rendkívüli módon le van maradva legjobb esetben is csak másodikok vagyunk a világon, szeretnénk főszerepet, ját, főszerepet játszani, szeretnénk, ha mi lennénk az elsők a kutatás és fejlesztésben, de ettől még nagyon távol állunk. Jó lenne, hogyha sokkal határozottabban egyszerűsítenénk le a különböző folyamatokat. Ne nagyon ne hagyjuk azt, hogy felaprózódjon ez a munka, hogy egyszerre sok elv érvényesüljön, ki kell választani néhány prioritást, és ezek alapján gyorsan, hatékonyan kell fellépnünk. A kutatás és fejlesztés szabja meg Európa jövőjét. Pilar del Castillo asszony jelentése, a Telekom csomag, a digitális menetrend, ez Európa agendája. Ezért is mondom azt Kárvályó asszonynak, hogy nagyon nagy örömömre szolgál majd az együttműködés vele. Köszönöm. Odi úr következik. Köszönöm szépen. Először is szeretnék a munkatársunknak, kolléganőnknek ezért az igazán nehéz dosszién végzett kiváló munkájáért köszönetet mondani és gratulálni. Régóta ismert ez a probléma, legalábbis 2007-2008 óta, amikor fel is hívták a figyelmünket arra, hogy a programokban rejlő problémák arra vezethetőek vissza, hogy túlságosan bonyolult az ellenőrzés a kutatási központoknál. Úgyhogy az egyszerűsítést nagyon üdvözlöm, és a bizottságnak is köszönet azért, hogy itt síkra szállt az egyszerűsítés mellett. Megfelelően kell természetesen igazgatni a pénzeszközöket, de ezek, ezt a, a célt azzal is el lehet érni, hogy az Európai Unióban egyszerűsítünk. Számos problémát ismerünk az ütemezés az első. Nem tudom, hogy a titkárság el tudja mondani, hogy a saját kezdeményezésű jelentésünket mikor fejezzük be. Hogyan fogják a javaslatainkat a pénzügyi tervbe integrálni, hiszen ne felejtsük el, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságon belül a reformról is szó lesz, ők is dolgoznak már ezen, és nem tudom, hogy a pénzügyi rendeletre vonatkozó reformok összeegyeztethetőek-e majd a saját kívánságainkat tekintve azzal, amit a kokobő dolgoz, amin a kokobő dolgozik. Nyilván a kokobó az illetékes szakbizottság, a Libe is megfogalmazza a saját véleményét, és én úgy gondolom, hogy itt koordinációra volna szükség annak érdekében, hogy politikai, egyértelmű politikai üzenetet küldhessünk, annak érdekében, hogy az álláspontokat egyértelműsíthessük. Még egy pár megjegyzés. A Kokobuból megnéztem a javaslatokat, hiszen én is tagja vagyok annak a bizottságnak, és ami a csalást illeti, hogy erre vonatkozóan a jelentéstevő külön is felhívta a figyelmet, és a bizottsági jelentésben is szerepel, hogy az audit során problémák jelentkeztek. A magam részéről azt mondhatom, hogy elég nehéz azt mondani, hogy a hibák és a valós csalás között különbséget kell tenni hiszen a szabályozás már önmagában is annyira összetett, annyira bonyolult, hogy egyből azt mondjuk, hogy csalás, holott nagyon sok esetben csak hibáról van szó. És ezt fontos látnunk, ezt a különbséget. Talán mondhatom azt is, hogy a csalók nem hibáznak. Tehát vannak egyszerű hibák, és van, van a valós csalás. A bizottsági, az Európai Bizottsági dokumentumokban egy kicsit nehéz ezt nyomon követni, bár az Olaf nagyon világosan állást foglalt a kutatókkal szemben, és bizonyos kutatókat büntető jogilag is számon kértek. Az Olafnak pedig lépnie kell, ugye, hogyha csalás gyanúja merül fel. Ez tehát egy olyan probléma, amire mindenképpen oda kell figyelni. Van egyfajta hiba határ, de a csalás esetében a nulla tolerancia megközelítés érvényesül. De még egyszer mondom, a két dolgot meg kell különböztetni. Az mindenképpen jó és helyes, hogy az egyszerűsítésre helyezzük a hangsúlyt, de még egy dolgot hagy mondjak vala, el, és a jelentéstevőre reflektálnék. Mi a helyzet azokkal a dossziékkal, amelyeket még nem zártunk le, és amelyekről még tárgyalunk? egy olyan képletre van szükségünk, hogy egy politikai üzenetet továbbíthassunk, hogy minden kérdéses pontot lezárhassunk, anélkül, hogy minden esetben az Európai Bíróság elé kerüljenek az ügyek. Audittal úgy gondolom, hogy fel lehet tárni a hibákat, a csalásokat, de ne tegyük magunkat nevetségessé olyan esetekben, amelyekről aztán kiderül, hogy nem is csalások, hanem pusztán hibák. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už tikrai didžiulį ir milžinišką. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a munkájáért, illetve azokért a gondolatokért, amelyet hallhattunk tőle. Nem mondok uh, semmi újat azzal, hogy azt állítom, hogy az egységes európai kutatói térség nem úgy működik, mint ahogy ezt elterveztük. Néhány kolléga vitázott már erről a témáról néhány évvel ezelőtt, de az új parlament is, képviselők is szakértők, hiszen kapcsolatban állunk a saját szakembereinkkel, a kutatókkal. Éppen ezért, ami az egyszerűsítésről elhangzottakat illeti, az eljárás egyszerűsítését, illetve a jelenlegi problémák megoldását. Ettől a döntéstől függ majd a jövőbeni perspektíva is az EU jövőbeni perspektívája, illetve a jelenlegi gazdasági válságból való kilábalás is. A kutatás, az innováció nem úgy működnek, mint ahogy szeretnénk, le vagyunk maradva, és azt gondolom, hogy ezt különböző számok alapján is be lehet bizonyítani. Mint ahogy a jelentés tevő már megemlítette, bizonyos területeken bizonyos reformokra van szükség. és megoldási javaslatokra van szükség, amelyek átláthatóságot és a finanszírozásnál megfelelő ellenőrzést biztosíthatnak. Éppen ezért a bizottsági javaslatok nem teljes mértékben elfogadhatóak, és az infrastruktúrális projektekről is szó kell, hogy essék a tagországokban, a finanszírozáson A legnagyobb infrastruktúrák a régi tagországokban vannak, éppen ezért az új tagországok a kutatásokhoz, a tudományos kutatásokhoz nem tudnak megfelelően csatlakozni. El kell gondolkodnunk arról, hogy ezt a helyzetet hogyan tudjuk megváltoztatni. És van még egy további kérdés is, ez pedig az azonos esélyek biztosítását jelenti. Minden országból, minden kutató számára azonos feltételeket kell teremteni. Én támogatom azt, hogy egyensúlyt kell, hogy találjunk a kérvény benyújtása, illetve a támogatások kifizetése közötti időszakban, illetve nagyon fontos az elszámoltathatósági rendszerben is az egyensúly megteremtése. Köszönöm szépen! Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevő asszonynak, nem csak udvariasság jogok miatt, hanem az, hogy ő a témás a kitűnő. És itt különböző aspektusokat sikerült ötvöznie, Odi úr nagyon értékes utalást tett arra, hogy ezt az eljárást hogyan tudjuk a költségvetési eljárással összhangba hozni. Közös munkacsoportot hoztunk rész, eré, létre azokkal a kollégákkal, akik a Kokobúban dolgoznak. Nagyon fontos lesz az, hogy nem csak eh, a Kavajó asszony által javasolt okos rendszert követjük, hanem a két dolgot eh, összekötjük egymással. Két javaslatot szeretnék tenni. Az első. Természetesen felmerül az a kérdés, hogy eh, nagyon sokat beszélünk az egyszerűsítésnél minőségi és mennyiségi szempontokról, de alapvetően tisztázni kell azt, hogy mindez mire megy ki. És el kell gondolkodnunk arról, hogy minőségi és mennyiségi szempontból is milyen célokat rögzítsünk. Ez pedig azt jelenti, hogy nemzetközi összevetésben az eljárás, a kérvény benyújtása, illetve a támogatás készhezvétele között túlságosan sokáig tart. Tehát fontos, hogy az egyszerűsítésben legyenek benchmarkok, ez pedig azt jelenti, hogy tartalmi kijelentést kell tenni arról, hogy hogyan tudjuk az eljárás hosszát csökkenteni, lerövidíteni, tehát mennyiségi kitételt kell tenni, amelyen a bizottságot is mérhetjük. De a bizottság a következő áttekintésnél tisztáznia kell azt, hogy mit is vizsgálunk az egyszerűsítésnél. A kis és középvállalkozások szintén nagyon fontosak. Azt gondolom, hogy ebben az esetben realista módon meg kell állapítanunk azt, hogy a kutatás a kis és középvállalkozásoknál inkább eredményorientált, érthető módon. És az egyszerűsítésnél e, ezt is szintén tükrözni kéne. Nagyon örültem annak, hogy a e, jelentéstevő azt mondta, hogy egy kockázat toleránsabb megközelítést kell alkalmaznunk a kis és középvállalkozásoknál. Itt a számokat illetően a nemzetközi összehasonlításban a kis és középvállalkozások bekapcsolódási aránya relatív alacsony, és ez azt mutatja, hogy a jelenlegi rendszer nem felel meg az innovációs ciklusoknak a kis és közép vállalkozásoknál. Egy kis technológiai vállalkozás esetében ez nem tükrözi azt, hogy például az engedélyeztetési eljárás egy évnél is hosszabb időt vehet igénybe. Tehát fontos, hogy a befektetési és innovációs ciklusokat szem előtt tartsuk a kis és vállalkozásoknál. Hát itt el kell gondolkodnunk arról, hogy a célt ne szigorítsuk-e, ami az engedélyezés és a kérvényezés közötti időszakot illeti. Egyébként az a véleményem, hogy kitűnően struktúrált a jelentést. közösen szeretnénk gratulálni. Azt gondolom, hogy a jelentéstevő nagyon okos és kollegiális módon bevette a jelentésébe a munkacsoport közös javaslatait, és ez egészen más munkamódszer, mint korábban. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nem tudhattuk annak idején, hogy ez a kísérlet sikerre vezete, de nagyon örülök annak, hogy ez így van. Matthias kollégának adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Kárvályó asszonynak, nagyon örvendetesnek tartom a megközelítését. És azt hiszem, hogy kiválóan összefoglalta a bizottság javaslatát. Persze ezt el is vártam tőle, de tényleg kiváló munkát végzett, a lényekre összpontosított. A legfontosabb dolgok közül a legtöbbet már megemlítették a kollégák, én egy-kettőt mégis kiemelnék még. Tudjuk, hogy az eszmecsere a továbbiakban folytatódik majd. Szeretnék azonban az egyszerűsítési programmal kapcsolatban egy dolgot kiemelni. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez a program. Néhányan azt gondolom, hogy már megtapasztaltuk, hogy milyen a tudományos világ, a kutatók világa, ezért elengedhetetlen az egyszerűsítés. Nem valósulhat meg az európai kutatási térség, hogyha nem történik meg ez az egyszerűsítés. A kérdés az, hogy hogyan valósul meg a költség alapú rendszerről az eredmény alapú rendszerre való áttérés. Ez lenne itt az egyik lényeges pont. Úgy gondolom, hogy nagyon óvatosan kell ezt a dolgot súlyozni majd, és valóban egy ilyen súlyozási rendszerre lenne szükség. Tehát az átmeneti időszakra komolyan oda kell figyelni. Az eredmény alapú rendszernek komoly szerepe lehet, lehet, hogy az európai identitás, kutatás identitást is megváltoztatja, lehet, hogy ez túlzott központosításhoz, központosításhoz vezethet. Tudom, hogy Kárvályó asszony nagyon odafigyel ezekre a kérdésekre, és ezek tényleg igen fontosak. Az egyszerűsítés nem valósítható meg, hogyha nem az eredmények lebegnek előttünk a kívánt eredmények. Már most is elég nagyfakú bonyolultság jellemzi az európai kutatást. Ezt szeretnénk leegyszerűsíteni, szeretnénk komoly eredményeket elérni. Még egy dolgot szeretnék mondani, elnök úr. Azt hiszem, már eddig is kiderült mindenki számára, hogy a a bizottság úgy véli, hogy nagy hálózatokhoz, nagy projektekhez eh, kell leginkább kapcsolni az EU-s finanszírozást, tehát ezt kell támogatni, de nem feltétlenül ez a kívánatos eljárás. Aztán van még egy dolog, amiről nagyon sokat beszéltünk már, és ez sok embert foglalkoztat. Ez pedig az, hogy milyen irányt szeretnénk megszabni az európai kutatásnak. Ezzel kapcsolatban nagyon sok egyenlőtlenségről beszélhetünk jelenleg. Úgy tűnik, hátat fordítunk az alapkutatásnak, és ez nem felel meg az európai kutatási hagyományoknak. Európában, a kutatásban mindig is ez volt a legfontos, az egyik legfontosabb elem, tehát nagyon erős alapkutatási rendszerre lenne szükség. Hogyha egyik pillanatról a másikra szakítunk ezzel a hagyományjal, és az innováció felé fordulunk, az nem biztos, hogy jót tesz nekünk. Legalábbis nem biztos, hogy ilyen gyorsan kéne ezt megtenni. Ha itt teszünk, az európai kutatás egyik legfontosabb profiát hagyjuk el. A parlament szerint, természetesen felkarolja a kutatás leegyszerűsítését, és ez időszerű is. Úgy vélem, hogy nagyon okos gondolat volt a munkacsoportot felállítani. Remélem, hogy az Európai Parlamentre odafigyelnek majd ezzel kapcsolatban. Meggyőződésem, hogy a Carvalho Carvalho jelentés előre mozdítja majd a dolgokat, és az európai kutatási területet valóban le tudjuk egyszerűsíteni. Köszönöm. De Campos. De Campos kolléga. Sr. Presidente, muito obrigado. Uh, queria começar por... Uh, Köszönöm szépen. Não apenas naturalmente, mas... Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék Kárvajó asszonynak gratulálni, és ez nem csupán formalitás, hihetetlen munkát végzett, és úgy vélem, hogy nagyon jól, közérthetően fogalmazta meg a jelentését, és azt úgy is, így is mutatta be. Úgy érzem, hogy az elemzés napnál világosabb, és pontosan látjuk imáron, hogy a reform mozgató, legfőbb mozgató elemei mik. Ezért is köszönet illeti a jelentéstevőt. Úgy vélem, hogy a kiértékelő rendszert is meg kell változtatni. A pénzügyi rendszer felől a bizalom, a pénzügyi alapú rendszer felől a bizalom alapú rendszer felé kéne elmozdulnunk. Tehát ez kell, hogy legyen a fő mozgatórugó, de természetesen az eredményekről sem szabad elfeledkeznünk. Éveken át a tudományos javaslatokat aszerint értékeltük, hogy mit, milyen szakvéleményt mondtak erről a külső szakértők. Ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag a tudományos folyamatot kívülről értékeltük, ezt kell megváltoztatni, illetve a kisebb és nagyobb projekteket a jövőben el kell majd választani, szét kell majd választani. Olyan projektekre is szükség van, amelyek kis volumenűek, amelyeket gyorsabban le lehet, le lehet folytatni, és gyorsabban szolgálnak eredménnyel. Aztán ami a földrajzi eloszlást illeti, talán a konzorcium lenne a legjobb megoldás, lehet, így lehetne a legjobban biztosítani a földrajzi diverzitást. Még egy fontos téma van, az alapkutatás, illetve az innováció egyensúlya. Nem mondhatjuk azt, hogy az innovációra kell a hangsúlyt helyezni, hiszen e- Európa eléggé hátul helyezkedik el az innováció területén. Ahogy az előttem szóló mondta, mondta az alapkutatásokból építkezett eddig a hagyományunk, nagyon komoly tapasztalatot halmaztunk fel ezzel kapcsolatban, és erre büszkék is az európai kutatók. Az eddigi alapkutatást végző kutatókat a kiválóság alapján választottuk ki. Ez azonban, hogyha csak erre építkezünk, akkor az nem felel meg a földrajzi sokféleségnek, hiszen ez koncentrálja majd a kutatók eredetét. Maria beszámolójának egyik legfontosabb eleme az volt, hogy minden szempontnak megmutatta, vagy minden kijelentésének, javaslatának megmutatja az érveit, illetve ellenérveit. Az azonban mindenképpen kiderült, hogy az egyszerűsítést támogatni kell. A bonyolultságotól, vagy a bonyolult bürokratikus problémáktól sohasem fogunk teljes mértékben megszabadulni, de az egyszerűsítést mindig is célnak kell tekinteni, és igenis lehetőség van arra, hogy egyszerűsítsünk. Claude Tormes következik. Nagyon fontos kérdés, és dossziéról van szó, hiszen az egyik oldalon mindenképpen szükség van az egyszerűsítésre, különben a KKV-k nem tudnak labdába rugni, illetve a kisebb kutatási szervezetek eh, hoppon maradnak. Talán már el is döntötték, hogy ők egyre kevesebb részt hasítanak ki maguknak az európai kutatási programokból. A másik oldalon persze a, az ellenőrzésre is szükség van. A mi álláspontunk azt kell, hogy legyen, hogy tegyünk különbséget hiszen hogyha a projekteket több tízezer eurós nagyságrendben kezelünk, akkor ezeket nyomon kell kísérni, és itt lépnünk kell. Nem vagyok meglepve, hogy ilyen nagyszerű munkát adott ki a kezéből a jelentéstevő, hiszen nagyon jól ismeri ezt a területet. Bütikofer kolléga a részünkről követni fogja ezt a munkát, de egyet tudunk érteni az alap irányvonallal. Köszönöm, mondja az elnök. De Castillo asszony következik. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, meg kell ismételnem azt, amit az előttem szólók mondtak. Gratulálok a jelentéstevőnek. Munkájának minősége kiváló. Nagyon jól struktúrálta a bemutatóját is. Ez dicséretes. Odi úr, az Odi úr által elmondatokhoz kapcsolódnék. Nagyon fontos megjegyzéseket tett. Én a következőt mondanám. Az parlamenti ciklus közepéig a kutatás területén amely egy rendkívül horizontális terület, nagyon komoly kihatása van számos más témára, amivel mi foglalkozunk itt a szakbizottságokban, illetve egyéb szakbizottságok. Nos, ezen a területen rendkívül nagy számú döntést kell hozni. Először is fennáll a nagy döntés, a nyolcadik kutatási program kérdése. Ez lesz jövő évben a legfőbb témánk itt a szakbizottságban. Illetve itt van az, ez az egyszerűsítésről szóló jelentés, aztán a középtávú felővizsgálatról is lesz egy jelentés, a parlament prioritásairól is lesz egy jelentés, aztán az eljárási szabályok, maga a keretprogram, és öt jogszabályalkotási jelentés, amely a keretprogramhoz kapcsolódik. Ez egy igen komoly csomag, jelentés csomag, ezen bonyolult témával kapcsolatban, úgyhogy még nagyon-nagyon-nagyon sok dolgot kell pontosítani, körüljárni eh, a kutatás területén. Ma Európának sokkal nagyobb szüksége van arra, mint valaha, hogy kutatásfejlesztés témában eh, helyes döntéseket hozza. eddigi tapasztalatainkat, tehát a szakbizottság eddigi munkáját, a Carvalho jelentést meg kell próbálni valahogyan felhasználni, ugye még nagyon sok vita van kilátásban, nem csak a bizottság mostani javaslataival kapcsolatban. Tehát először is azt kéne elérni, hogy az egyszerűsítéssel kapcsolatos bizottság állandó legyen, működjön a nyolcadik keretprogram elfogadásáig legalább. Aztán nagyon fontos lenne az is, hogy ebben a bizottságban vagy munkacsoportban helyet foglaló személyek időről időre tájékoztassák a mi szakbizottságunkat arról, hogy milyen munka folyik ott. Nem arra gondolok, hogy itt hangzatos együttes üléseket kell szervezni, nem. Jó lenne, hogyha valahogyan ügyesen, gyakorlatias módon beszámolna nekünk ez a munkacsoport arról, hogy mit is csinál. Hogyha megvan végre ez az írásos dokumentumunk az egyszerűsítésről, akkor jó lenne, hogyha ezt holnap a titkárság az összes szakbizottsági tagnak elküldené. Nagyon sokunkat érdekel ez a kérdés, de maga a munkacsoport sokkal kevesebb tagot számlál, mint a mi szakbizottságunk. Tehát, elnök úr, hogyha valóban komolyan részt akarunk vállalni ebben a vitában, ebben az eszmecserében, akkor az összes rendelkezésre álló eszközt használnunk kell. Arra kérem tehát, hogy azon a jelleggel megkapjuk a kárvájó jelentés anyagát. Köszönöm. Dokument. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dokumentum, még két hozzászólási kérelem van. Nisztároly kolléga parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozni szeretnék mindahhoz, amit az előttem szólók az eljárással kapcsolatban mondtak. Nagyon gazdagító volt ez a vita, sok gondolatot hallottunk az egyszerűsítésről, ehhez csatlakozni is tudok, de egy ponton még vannak a aggájaim. Láttuk jeleit annak, hogy a vállalkozások, különösen a kisvállalkozások ezt a témát el is felejtették. Amikor az eszközökről van szó, amelyeket fel lehet használni, akkor ezek itt egyértelmű jelzések. Itt most azonban az egyszerűsítésről van szó. Fontos, hogy a folyamatosság jobban meglegyen. Ebben a mandátumban még sikerülhet ezt elérnünk vajon? hogy 2013-ra kell elhalasztanunk a feladatot? A struktúrális alapokkal kapcsolatos szabályozások már kétszer kerültek át dolgozásra. És azt mondtuk, hogy itt még vannak olyan pontok, ahol javítani kell nem 2013-ban, hanem most. És ez itt hiányzik nekem. Mindig azt mondjuk, hogy majd 2013-ban. A anyag, bizottsági anyagban egyértelműen benne áll az, hogy a három éves időszak, az átdolgozás, a pénzügyi szabályozások. Itt egyértelmű, hogy elvi kérdéseket kell tisztáznunk, a parlamentnek választ kell találnia, az anyagot közzétettük, és nem meg kell várnunk a reagálást. Karvajó asszony a tartalmi kérdéseket összegezte, de itt fontos az általános költségvetési rendelet is, illetve ennek alkalmazása. A kulcsvitához ezek a témák is hozzátartoznak. A még több ellenőrzés, még több bürokrácia és a problémák, ezeknek is meg kell, ezeket is meg kell jeleníteni de azt gondolom, hogy ha itt ezeket szem előtt tévesztjük, akkor nem juthatunk eredményre. Meg kell nézni a pénzügyi tervezést, illetve azt, hogy merre is tartunk. Hacim Makakis kollégával beszéltünk arról, hogy ez az alapokon, a között, illetve az alapokon belül hogyan kapcsolható össze. És itt el kell gondolkodni arról, hogy ezeket az eszközöket hogyan lehet legjobban összekapcsolni a szinergia hatások érdekében. És erre kaptunk is javaslatokat. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont. Végezetül pedig a következő megjegyzést szeretném tenni. Itt a költségvetés 5%-áról van szó, szóval a többit a, költség, a tagországok adják. Azt gondolom, hogy a költségvetés és a prioritások között szorosabb kapcsolatot kéne e, teremteni, illetve megvizsgálni azt, hogy a tagországokban mi zajlik. Fontos, hogy a vállalkozások ebből még több többlet értéket e, szerezhessenek. Nem a levegőbe kell dolgozni, hanem azt is meg kell vizsgálni, hogy a tagországok mit tesznek. Hát Cimakakis kolléga parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozni szeretnék a dicséretekhez. Szeretném eh, mind a jelentéstevő, mind a bizottság munkáját dicsérni. Kedves kollégák, egy nagyon fontos témáról van szó, de nehéz témáról. Egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a pénzügyi eszközök csökkennek, a vita mindenütt elkezdődött Európában, és drasztikus csökkenés van az eszközök esetében. Hát, ha nem teszünk semmit, akkor nem, továbbra sem marad koherens, illetve nem lesz koherens a kutatás politika. Tehát nagyon fontos, hogy észrevegyük végre, mindez nem tartható, mindez nem vállalható már. Éppen ezért azért jeleztem azt, hogy hozzá szeretnék szólni a vitához még jó időben, a 8-as kutatási keretprogramról szóló vita előtt, és tagja vagyok a Kokobunak, Odi, kolléga is. Fontos, nagyon fontos a jó javaslatokat észrevenni, de az eszközök csekélyek. És az európai projektek úgy tűnik, hogy nem láthatóak. Melyek ezek a nagykutatási projektek, amelyeket, amelyeken mi gondolkodunk? ahol mondjuk valaki megkérdezné tőlünk, hogy na, mit csinál Európa, és mi erre azonnal választal tudnánk szolgálni az ITER, az Airbus, ilyenek, de nincs sok ilyen. Nincs sok olyan nagy projekt, amelyekre büszkék lehetnénk, tehát a láthatóság egyértelműen hiányzik. Éppen ezért a többlet érték kérdés az európai kutatási támogatások többlet értéke megkérdőjeleződik. Nagyon sok kolléga érezhet hasonlóan, tagországokban szakértők ülnek, és elmondják azt, hogy ennek így nincs értelme, éppen ezért az eddigi rendszertől el kell távolodni. Nisztároly kolléga is megemlítette mindezt. Azért, kutat, azért küzdünk, hogy más területeken is a vidékfejlesztés, a struktúrális fejlesztés, a kohéziós alapok területén ugyanolyan pályázási feltételek érvényesüljenek, és ne csak a kutatásban. Ez egy technikai jellegű probléma, és meg el, el kell egyszerűsíteni, általánossá kell tenni az elszámolást, és fontos, hogy politikai szempontból mindez megvalósítható legyen. A harmadik aspektus politikai szempontból nehéz. Itt kutatás alapú, tudomány alapú kutatást kell végezni, eredmény alapú kutatást, ez pedig egy új elem. A portugál kollégákat hallgatva, akik a akik nagyon elkötelezettek az alapkutatások mellett. Ez egy pozitív példa. Az Európai Kutatói Tanács megadja azt, hogy a bizottsági javaslatokkal, az általányokkal, a megállapodott projekt célokat betartva egy adott témára díjat kell kitűzni, és az Európai Kutatói Tanács igenis azt példázza, hogy erre lehetőség van, és fontos, hogy ezt az alapkutatásoknál is alkalmazzuk. Fontos, hogy belendüljünk, és egy eredményalapú kutatást valósítsunk meg. Ez pedig nem mond ellent az alapkutatásoknak. Paradigmaváltásra van szükség. Korai szakaszban vagyunk, most kell kihasználnunk a lehetőségeket. Egyébként ki fog szaladni a kezünkből ez a lehetőség, az emberek is elmennek, nem fognak támogatni bennünket, és fontos a középvállalkozásokra támaszkodni. Két rövid hozzászólása van még lehetőség. Micerosz és Ek kollégák. Budem skutočne stručný, veľmi pochválujem. Köszönöm szépen, tényleg rövid leszek, mondja Mészáros kollega. Nagyon lényeges, hogy beszélünk erről a témáról, és szeretnék eh, köszönetet mondani a jelentéstevőnek ezért a kiváló munkáért. Egyszerűsíteni kell az eljárásokat, a bürokratikus eljárásról is szólnunk kell, hiszen amikor a keretprogramnál megvizsgáljuk ezt az administratív munkát, ezt jó magam is tapasztaltam az egyetemi munkám során, akkor nagyon-nagyon bonyolultnak ítéltük meg ezeket. Tehát az eljárásokat mindenképpen egyszerűsíteni kell. Nagyon sok kutató vett részt a programokban, de sokan aztán azt mondták, hogy nem vállalják fel ezt a sok-sok administratív terhet, és elálltak a lehetőségtől. Szeretném azt mondani, hogy az egyszerűsítés lehet egy olyan eszköz, arra, hogy erősítsük a kutatásnak az egyes ágazatait. Sokkal attraktívabbá lehet tenni a kutatásokat a kutatók számára. Gondolok itt a nanotechnológiára, biotechnológiára, fúziós eljárásokra, környezetvédelmi technológia kifejlesztésére, mindezekre oda lehetne hatnunk, hogyha valóban egyszerűsítésre adnánk a fejünket. Ekkasszony, köszönöm szépen! Ez a jelentés azt gondolom, hogy nagyon-nagyon lényeges, és csak szeretnék arra emlékeztetni, hogy a mini meghallgatás alkalmával a múlt ö, ö, októberben aggasztó jeleket hallottunk arra vonatkozóan, hogy a bürokrácia visszaszorítható-e. Nem tudom, hogy emlékeznek -e arra, hogy mi hangzott ott el, sikerült most integrálni a jelentésbe. A spanyol elnökség azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett e tekintetben. Ami a költségvetési és a kutatási célokat illeti, meg kell nézni a különböző költségvetési sorokat, és akkor össze lehet fésülni a célkitűzéseket, mert ha megnézzük ezeket, akkor a legfontosabb prioritásainkat tekintve megnyírbált összegeket láthatunk. Tehát erre az aspektusra is oda kellene figyelni. Elnök, köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nagyon fontos vita áll mögöttünk. Ebben a munkacsoportban megpróbáltunk most egy másik megközelítést alkalmazni. A bizottság jelen volt, és bízom abban, hogy megértik, hogy ma nem tudok szót adni, hiszen folytatjuk ezt a az eszmecserét, ezt a részét az ülésünknek most lezárjuk, és azok, akik nem koordinátorok, kérem szépen hagyják el a termet, mert azonnal kezdődik a koordinátorok ülése. Köszönöm.